de Magistris képviselőtől kaptam két kérvényt, hiszen szeretné a mentelmi jogát felfüggesztetni. Döntés született már. A előbb említett eseten kívül de Kornéli úr is igényt tett, és a eljárási szabályzat hatos cikke értelmében ezeket az indítványokat pedig a jogi bizottság elé terjesztettük, hiszen a jogi bizottság illetékes mentelmi ügyekben. Egy ügyrendi kérdés. Igen, nem igazán értettem, nem igazán értettem, amit mondott. Nem igazán értettem azt, amit eh, az előbb mondott, de Magistris úr. Tehát azt kérdezte, hogy a mentelmi joga megmaradjon, vagy hogy visszavonják a mentelmi jogát. Nem volt egyértelmű. Mm, tehát a saját országában szeretné a mentelmi jogát felfüggesztetni. Tehát nem tudom, hogy most akkor itt ragaszkodik hozzá, tehát szeretném tudni, hogy most itt mi történt, de erráre humánum. Ezt tévedni emberi dolog. Uh, uh, Igen, volt egy ilyen kérés, és döntés születik, a szakbizottság értelmében. Tehát a 6 per 3-as cikk értelmében Igen. Tehát, hogy a mentelmi jogát eh, fenntartsa. Most térjünk át a következő témára. tehát a 4 per 1-es cikkel egyetértésben folytatjuk a munkát. Üdvözlöm az új kolléganőket és kollégákat, és arra is utalnék, hogy a kollégáink mandátuma 3 per 2-es értelmében Kleva asszony és Prendergast